alkalmilag szerveznek szemináriumokat, egy internetoldalt, ami gyakorlatilag nem is létezik. A hálózat nyilvánvalóan nem felel meg azoknak a céloknak, amiket el szeretnénk érni, és semmiképpen sem felel meg a tanácsi határozatban foglaltaknak. Tehát én amellett lennék, hogy ezt utasítsuk el, ezt a javaslatot, de a közösség érdekében, és hogyha megvan a jó szándék annak érdekében, hogy ezt a hálózatot mégiscsak egy hivatkozási alappá tegyük más országok számára, akkor meg kell vizsgálni, hogy milyen a tényleges részvétel. És különösen, és ez az, amit elmélyítettem, a bizottsággal is, és a svéd elnökséggel is, nem képzelhető el egy olyan hálózat, amely ilyen fontos problémával foglalkozik, és ugyanakkor nem veszik figyelembe azt, hogy a hálózat, itt mindjárt mondok egy példát, ami banálisnak tűnhet, de ez egy hivatkozási alap, hivatkozási pont lehetne ahhoz, hogy útmutatásokat adjon, amit aztán az iskolák is figyelembe tudnának venni, és minden struktúrák, civil szervezetek, iskolák, és ezen keresztül tudnák felkelteni a következő generációk érdeklődését. El tudom én ezt a javaslatot fogalmazni abban az esetben, hogyha a bizottság és a tanács biztosítékot ad arra, hogy a parlament a Lisszaboni szerződés keretében együtt döntésben vehet majd részt. Hogyha a parlament kap szerepet, akkor hajlandó vagyok elfogadni az új az új határozatot, de el kell ismerni a hogy egy új lehetőséget kell adni. Köszönöm szépen. Először talán megkérem a tanácsot, hogy szóljon hozzá majd a bizottságot. Köszönöm szépen. Ahogy Alfano asszony elmondta, eh, a svéd elnökségnek eh, valóban eh, prioritás volt az, hogy együtt dolgozzunk a EUCPN-nel, illetve a bűnmegelőzési hálózattal és valóban felülvizsgáljuk a jelenlegi tanácsi határozatot annak érdekében, hogy ez hatékonyabban működjön, úgy, ahogy ezt az értékelésekben is megfogalmazásra került. Egyfelől folytatjuk az értékeléssel kapcsolatos munkákat, és arra törekszünk, hogy ez jobban működjön. Az értékelési pontok kimutattak a hálózatban hiányosságokat, és készen állunk arra, hogy ezt a tanácsi határozattal korrigáljuk. Ez az egyik intézkedés, amit mi sürgősnek tekintünk, méghozzá, hogy a Lisszaboni szerződés elő, hatályba lépés előtt ez lezárásra kerüljön, és fel kellene éleszteni ezt a hálózatot, úgy, hogy rövid távon is működjön, és aztán majd a következő elnökségek ideje alatt is de biztosítatom önöket, hogyha megnézték a Stockholmi programnak a tervezetét, amit október 16-án terjesztettünk elő, ez olyan dokumentum, amit mindenki megnézhet, akkor ott van egy, a 29. oldalon van egy 2-es, 3-as, 4-es szakaszokban van utalás arra, hogy egy obszervatóriumot kellene létrehozni a bűnmegelőzés céljából, ami helyébe lépne annak a munkának, amit az Európai Bűnmegelezési Hálózat végzett, és a titkárság az pedig egy meglévő európai ügynökségben kerülne elhelyezésre, és kapcsolatban lenne az Európollal. Ahogy már említettem, ez a tanácsi határozat, amit meghozni gondolunk még a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt, ez tulajdonképpen egy korrekció, de egyéb intézkedéseket is szeretnénk meghozni, mihelyt hatályba lép a Lisszaboni szerződés, akkor jönnének a további lépések. Erre rámutattunk a Stockholmi programban, ezt javasolja az elnökség. Ez folyamatban van, és mi nagyon reméljük, hogy a Stockholmi programnak a végleges változatát sikerül elkérni. A Lisszaboni szerződés új jogalapot teremt ezen a területen, és a tanács természetesen felkészült arra, hogy a jövőbeni munkára ezt az új jogalapot alkalmazza, de ez most így rövid távú intézkedésként szerintünk nagyon fontos azért, hogy jobban működjön a hálózat, és figyelembevételre kerüljenek azok a szempontok, amiket a márciusi értékelésben fogalmaztunk meg. És a tanács valamit mindenképpen szeretne tenni azért, hogy ezek a hiányosságok korrigálásra kerüljenek. Ez a tanácsnak az álláspontja, köszönöm. Köszönöm szépen, Weber asszony, de először is úgy gondolom, hogy az ön kérdése a szervezet nem kapott igazi ö, választ. Az első kérdés, amivel foglalkozni szeretnék, és tudom, hogy még korán van, de látom, hogy miért nagyon ö, ö, sürgős megelőzni a bűnt, de megint csak egy olyan példa, hogy nem igazán értem, hogy miért nem várhat ez még egy vagy két hónapot, miért nem lehet ezt átvinni, és a majd a Lisszaboni szerződés hat, ö, hatályba lépése után annak megfelelően lezárni. Tehát Szeretném, hogyha Alfano asszony kérdésére visszatérne, hogy miért nincs explicit utalás a szervezett bűnözésre, mert szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés. Ahogy Alfano asszony már rámutatott, folytattunk egy eszmecserét azokról a lehetőségekről, hogy a ö, szervezetbűnözéssel is foglalkozunk a szövegben, tehát legyen egy utalás, de nem találtunk ehhez kellő támogatást. A szervezetbűnözés, mint olyan, ez egy olyan hálózat, ami a bűnözés megelőzésével foglalkozik és nem akarunk külön ö, rámutatni a szervezetbűnözés. Ez nem jelenti azt, hogy ez kimaradt belőle, de alapvetően még sincs benne. Szerintem ez nem hónapok kérdése, hanem ha most nem csináljuk meg ezt az ügyet, akkor szerintem évekbe telik, amelyik, mire ebből valami majd lesz. Ez a tanácsnak az álláspontja, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, tehát a tanács szerint a bűnözés az jelenti a szervezett bűnözést, meg a már nem szervezettet is. Rendben. Akkor most a bizottságot kérném, nem tudom, ki van itt a bizottság részéről. Gregory Kacsevski úr itt azt mondják, akkor öné a szó. Merci, <clears throat> merci Madame la Présidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani, és egyben gratulálni is Alfano asszonynak a jelentéséhez és az ambiciózus megközelítéséhez, amit itt felvázolt jelentésében, ami a célokat illeti, illetve a hálózat megerősítését. Valamennyiünknek ez a célunk. A külső értékelése a hálózat tevékenységének, amiről itt szó volt, azt a következtetést fogalmazta meg, hogy szükség van az európai együttműködésre az állami struktúrák, a magánszervezetek, a civil szervezetek szükségesek ahhoz, hogy megfelelő módszertani cserék, tapasztalatcserék legyenek méghozzá multidisciplináris megközelítéssel. Ami pedig a a nagy bűnöz, a szervezet bűnözést és a kisebb, de nagy volumenű bűnözést illeti, szerintem úgy, ahogy a határozatban szerepelnek a tevékenységek, ez mind a kettőt felölelheti a szervezett bűnözés egyik fajtája a bűnözésnek, ahogy ez már megfogalmazásra került a 2001-es határozatban is. De az alkalmazási területek és a határozat alkalmazási módjai és a hálózat tevékenysége lehetővé teszik, hogy nagyon sok színű, széles skálán mozgó tevékenységet valósítsunk meg. Tehát ez egy megkerülhetetlen platformja lenne, nem csak az információ cserének, hanem a különböző új megközelítéseknek, mint ahogy erre a Lisszaboni szerződés lehetőséget ad új jogi alapokkal. A strukturális változások a hálózaton belül nem kizárólagosan erősíthetik a hálózatot, hanem egy erős politikai szándék is kell valamennyi állami struktúra részéről ahhoz, hogy a hálózat tevékenységei erősödjenek és jobban működjenek. Kétségtelen, hogy a a titkárság önmagában nem tud csoda megoldásokat létrehozni. Ambiciózus feladatokról van szó, kézzelfogható feladatokról. Volt arról szó, hogy különböző kiadványokat, kutatásokat lehetne végezni, képzésben való együttműködést. Ez majd tárgyalások témája lesz a hálózaton belül a tagállamok között. Ahogy ez már elhangzott az előző értekezlet alkalmával, amelyik elindította a vitát ezzel a javaslattal kapcsolatban, a bizottság vállalta, hogy egy jelentős forrást társít ehhez a hálózathoz azért, hogy megerősíthesse a titkárságnak a működését és a hálózat tevékenységét. Tehát itt lényegi vállalatoztatásokról volt 200 ezer euró helyett, majdnem 1 millió euróig menő összegről lenne szó a kezdeményezések finanszírozására. Most arról van szó, hogy meg kell határozni a konkrét célokat, feladatokat, és ezt rövid, közép és hosszú távon kell aztán majd megvalósítani. Tehát azzal szeretném zárni, hogy hangsúlyoznám ezt a célt, ami a bizottságnak is a célja, hogy a hálózat működjön, ez a világos alapokon, világos kompetencia megosztással, és a jövőnek kellene bizonyítania a hatékonyságát, és azt, hogy a célok a megfelelőek. Köszönöm. Thank you very much. Um... Nagyon szépen köszönöm. Egyéb megjegyzés a kollégák részéről. Morales úr parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyik fontos téma, amit felvetettünk, hogy mikor fogjuk meghozni ezt a döntést, hogy most tudunk-e várni egy hónapot vagy sem. Hát igen, gondolom, hogy a tanács szeretne előrelépést elérni, és mindannyian tudjuk, hogy a rendszernek vannak hiányosságai vannak gyenge oldalai, és hát ezek olyan intézkedések lennének, amik egyértelműen segítenének az európai polgároknak. Ugye itt droghasználatról, fiatalkori bűnözésről, betörésekről és különböző más bűncselekményekről van szó, amik sajnos a mindennapi életüket befolyásolják az európai polgároknak úgyhogy mindannyian szeretnénk, hogyha minél gyorsabban lezárulna ez az ügy. Érthető, hogy a svéd elnökség szeretné még az elnökség vége előtt lezárni ezt a kérdést, ez érthető. És most, hogy felmerült a szervezett bűnözés kérdése, úgy vélem, hogy ezt a rendszert tulajdonképpen nem azért hoztuk létre, hogy a határokon átnyúló bűnözéssel és a szervezett bűnözéssel foglalkozzon. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a tagállami rendszereket kívánjuk összehozni, hogy a jó gyakorlatokat kicseréljük, a tapasztalatot kicseréljük. És hogyha szeretnénk ezt a nagy ugrást megtenni, hogy a szervezett bűnözést is lefedjük, akkor ez új dolog lehet, hogy új prioritásokra is szükség lesz, és ezzel kapcsolatban nyilván akkor Szonya véleményét is figyelembe kell vennünk de egyébként biztos vagyok benne, hogy Szonya jelentése megfelelőképpen kezeli majd ezeket a kérdéseket. Aztán az a kérdés, hogy Lisszabon előtt vagy után kell ezt lezárni, hát Szonyával abban a tekintetben egyetértek, hogy a polgároknak látniuk kell, hogy a Lisszabon utáni Európa jobb Európa lesz, tehát hogy lesz valami előrelépés. És egyébként nagyon sajnálom, hogy ilyen kevesen vagyunk itt ma reggel, és kevesen tám- támogatjuk így ezt a jelentést. Én magam úgy gondolom, hogy adjuk át az árnyékelőadónak a szervezett bűnözésről való részt, és vizsgálja ezt meg ő. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, hát valóban meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, hiszen újra felmerült a szervezet bűnözés kérdése. Egyébként lehet, hogy azért vagyunk itt ilyen kevesen, mert elvileg ma reggel kilenckor koordinátorok ülése lett volna az ártülés, és lehet, hogy sokakhoz nem jutott el ez a hír. De egyébként azt hiszem, hogy most működik a webstreaming, és mindenhol hallhatóak vagyunk. Hát akkor, hogyha ez nem így van, akkor most kérnénk a technikusokat, remélem hallanak engem, hogy a webstreaming akkor működjön, és remélem, hogy a következő ilyen üléseken nem lesz már ebből probléma. Wikström asszony parancsoljon. Támogatni kívánom Szonya Alfánót fáradozásaiban. Tényleg eh, ezt kéne figyelembe venni, hogy valójában milyen veszélyek állnak fenn az európai polgárokra nézve. Egzisztenciális kérdésekről van szó, és valamennyi tagállamban azt láthatjuk, hogy a hitelesség került veszélybe. Fiatal emberekről beszélünk, a bűnözésről ebben az összefüggésben, és hogyan tudjunk ezzel ellen fellépni. Tehát minden nemű megfontolásnak ez áll a középpontjában, és a polgárok tőlünk várnak valamit. Azt gondolom, hogy egyértelműen elkötelezettnek kell mutatkoznunk, és fel kell lépnünk ebben a témában, és ez az, amit Alfano asszony is tett. Ami a szervezet bűnözést illeti, az nyilván az Európai Unió szempontjából az egyik legnagyobb kihívás, és vannak más bűnözési formák is. Itt paradigmaváltásra kell számítanunk. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével megkapjuk az összes lehetőséget arra, hogy beleszóljunk a dolgok alakulásába, és hozzájáruljunk ehhez a harchoz. Mindenképpen Számíthatunk arra, hogy Elvánó asszony kívánsága valamikor megvalósul. Minden esetre egyelőre köszönöm neki a jelentés elkészítését, és hogy rámutatott arra, hogy ez a probléma fennáll, és hogy komoly problémáról van szó. Köszönöm szépen. Wikström asszonynak köszönöm a hozzászólást. Még valaki? Hogyha senki más nem kér szót, akkor én magam szeretnék Claude Morelsnek válaszolni, és szeretnék valamit elmondani. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy határok nélküli Európában a kis bűnözést mondjuk el kellene választani a szervezett bűnözéstől, hiszen a kisvállalkozók sokkal többet panaszkodnak arra, hogy pitjánat bűnözők mondjuk kifosztják a boltjukat. Vagy hogyha valakinek ellopják az autóját, az lehet egy kis bűnöző szervezet, de lehet egy óriási határokon átnyúló bűnbanda is, úgyhogy nem hiszem, hogy ebben a tekintetben különböző kategóriákat kellene feltétlenül megállapítanunk. Morales úr. Én tulajdonképpen nem is erről akartam vitázni, én csak azt akartam elmondani, hogy ez a rendszer arra jött létre, hogy nemzeti szinten a bűn megelőzési stratégiákat biztosítsa például a fiatalkori bűnözésnél, vagy a kábítószerfogyasztásnál, vagy a rablásoknál. És hogy azt is szerettem volna elmondani, hogy vannak olyan bűnözési formák, amelyek kifejezetten határokon átnyúló jellegűek, ilyen például a fegyvercsempészet de tudom, hogy alapvetően abból kell kiindulnunk, hogy a nemzeti helyzetet javítani tudjuk, és természetesen nem ellenzem azt, hogy a szervezett bűnözést, vagy a határokon átnyúló bűnözést ebben a keretben tárgyaljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én úgy vélem, hogy ennek a rendszernek a lényege végül is már megállapításra került. Azt hiszem, hogy ez jól működik, és Lisszabon alatt is megfelelőképpen fog működni. Most pedig Alfano asszonyi a szó, hogy zárja le ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban jól írta körül a problémát. A stokholmi program is szóba került abban, amit a tanács mondott. Hát ami a Stockholmi programot illeti, a hálózatban semmit nem találtam újra, az egész olyan elmosódott. És az elnökség, a tanács elnöksége felhívta a figyelmet arra, hogy a bűnözés és a szervezett bűnözés ugyanaz, és ugyanazon eszközökkel lehet fellépni ellenük. Ebben nem fogunk egyetérteni. Azt hiszem, hogy egy nagyszerű esélyt adunk ki a kezünkből. Egy néhány hónapja vagyok csak az Európai Parlament képviselője, de úgy látom egyelőre, hogy igenis komoly készség van arra, hogy fellépjünk a terrorizmus ellen, viszont a szervezett bűnözés ellen nem igen teszünk semmit. arról van szó, hogy úgy gondolom semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen kívül a szervezett bűnözést. Több ezer példát lehetne hozni erre. Olvastam olyan jelentést, amely a hálózatot vizsgálta, és itt szóba kerül, hogy fiatal embereket keresnek, meg rekrutálnak mafiaszerű szervezetek kábítószerkereskedelemre. Tehát nyilvánvaló, miért van iskolában kábítószer? A fiatalok kitalálják, hogy most kábítószert fognak árulni, vagy megkeresik őket és beszervezik őket. És akkor van egy főnök, és a főnöknek is van egy főnöke, hiszen valakinek be is kell hozni egy adott országba a kábítószert. Tehát látni kell, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Úgy vélem, hogyha tényleg mérleget kívánunk vonni az eddigi eredményekről, akkor meg kell, hogy állapítsuk, a jó gyakorlatok cserére, cseréjére sor kerül, de még ennél több nem igen történt, de még tulajdonképpen ez sem túl sok, ez sem túl jól működött, nem elég a bevált gyakorlatok cseréje, hogyha tisztviselők turisztikai utakon járnak, egymással nem is tudnak beszélni ezek a tisztviselők, hiszen nincs tolmácsolás, a civil társadalmat nem vonják be, a kutatókat nem vonják be, a nem kormányzati szervezetek is kívül maradnak, és tényleg azok Kik sem jut el ez az egész üzenet, akik a helyszín, a terepen dolgoznak. És úgy látom, hogy ez arra késztet engem, nagyon sok kérdést tegyek fel nem lehet a normál bűnözést és a szervezett bűnözést együtt kezelni. Személyes tapasztalataim vannak itt két olyan téma, amit külön kell megközelíteni. Nem lehet együtt kezelni teljes mértékben a kettőt. Vagyis egyértelműen meg kell különböztetnünk a bűnözés és a szervezett bűnözést. A parlamentben nagy az érdeklődés a terrorizmus elleni harc iránt, de nézzük csak meg, hogy a mindennapokban hogy jelentkezik a terrorizmus a tagállamokban, és nézzük meg, hogy a szervezett bűnözés milyen szerepet tölt be az emberek mindennapjaiban. És hogyha látjuk és értékeljük, akkor bizony az a helyzet, hogy szembe kell nézni a valósággal, és őszintének kell lennünk, és szembe kell nézni a választóinkkal is. Tehát elnök asszony összességében azt tudom mondani, hogy nem nyugtatott meg a tanács elnökségének válasza, mindenek előtt, ami az eljárásokra vonatkozott. Úgy látom, hogy hétvégéig, ezen hétvégéig lehet módosító indítványokat előterjeszteni, 12-én szavazni tudunk, és ebben a hónapban a plénum elé kerül de minden esetre vannak a parlamentnek bizonyos jogosultságai, és azt is meg kell nézni, hogy Lisszabon is ad bizonyos jogosultságokat. Jó lenne, hogyha a szakbizottsági szintre visszakerülne ez a jelentés, egyszerűen azért, hogy várjuk ki Lisszabont. Köszönöm szépen. Hát úgy tűnik, hogy az eredeti menetrend egy kicsit túlzottan optimista volt, hiszen be kell tartanunk a fordítással kapcsolatos időket, aztán itt vannak a módosítók, ugye a módosítókat is le kell fordítani, mert mindenkinek joga van a saját anyanyelvén megkapni a módosítókat, és most azt mondja nekem a titkárság, hogy november 13 volt a módosítók benyújtásának határideje, hát szerintem így akkor nyilván a novemberi plenárison nem tudjuk ezt megszavazni. Meg, meg szavazni. Úgyhogy azt javasolnám, hogyha ez a jelentés eddig még nem szerepel azon jelentések között, amikkel foglalkozunk ma délután a koordinátorok ülésén, tehát, hogyha nincsen rajta ez a jelentés ezen a listán, akkor tegyük ezt rá, és akkor megbeszéljük ezt ma délután a koordinátorok ülésén. Hát mindannyian tudjuk, hogy ez a bűnmegelőzési hálózat nem működött éppenséggel százszázalékos hatékonysággal, és a bűnözés növekedett az elmúlt néhány évben. Úgyhogy lehet, hogy az lenne a jó megoldás, hogy még egy kis időt adunk magunknak, megvizsgáljuk még egyszer ezt a kérdést, és azt kérjük a tanácstól, hogy már Lisszabon alatt fogadjuk el az ezzel kapcsolatos új szövegeket. Én tényleg nem értem, hogy most miért kell ennyire sietni, de lehet, hogy van olyan aspektus, amit nem ismerek. Búzutil úr, parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm a szót. Hát azzal kapcsolatban, amit ön elmondott, én azt mondanám, hogy valóban meg kell néznünk, hogy ebben a hónapban le tudjuk-e zárni ezt a dossziét. Amennyiben erre nincsen lehetőség, akkor szerintem magától megoldódnak a dolgok. Amennyiben ez lehetséges, akkor nekünk, mint szakbizottságnak Előre kell haladnunk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy lezárjuk ezt az ügyet. Nagyra értékeltem mindazt, amit elmondott az előadó ebben a témában, de hát legyünk már realistábbak. Itt egy európai bűnmegelőzési hálózatról van szó, és nem várhatjuk azt, hogy az egész kívánság listánkat egyetlen kezdeményezésbe belenyomjuk, és akkor majd hirtelen egyetlen eszközzel mindent elérünk, amit akarunk a bűnmegelőzés tekintetében. Hát az új szerződés értelmében lesznek változtatások, és valószínűleg ez is olyan terület lesz, ahol még sokkal több munkára lesz szükségünk. Nagyra értékelem, amit az előadó elmondott, vagyis azt, hogy legyünk óvatosak, és ne próbáljunk mindent ebbe az egyetlen kezdeményezésbe benyomni. Lesznek más lehetőségek is arra, hogy elérjük, amit mi akarunk, illetve amit az előadó akar. Ezt szerettem volna elmondani, és lezárásképpen még hozzátenném, hogy az első döntés, amit meg kell hozni, az az, hogy realista elképzelése az, hogy lezerjük ezt az ügyet Lisszabon előtt. Amennyiben nem, akkor a, vissza kell térnünk az eredeti eljáráshoz. Mint uh, frakció úgy vélem, hogy uh, arra kellene törekednünk, hogy ezt lezárjuk ebben a hónapban. Az elnökség számára is jó szerintem ez, mert akkor az elnökség felmutathat egy kézzelfogható eredményt. És addig, amíg legalább valamennyire meg tudunk felelni a menetrendnek, akkor azt hiszem, hogy minden rendben lesz. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást. Valóban fontos, hogy az alapelvekről beszéljünk, hiszen ez az egész vita nem csak erről az egyetlen jelentésről szól, hanem ennél sokkal alapvetőbb kérdés. Felvetjük majd ezt a koordinátorok ülésén, és akkor meglátjuk, hogy milyen megközelítést fogunk alkalmazni. Én teljes szívemből támogatom mindazt, amit az imént elmondtál, ez a parlament mindig is együttműködött a tanácssal, mindig is gyorsan dolgoztunk, mindig is vállaltuk a felelősségeinket. Jó, akkor a mai első napirendi pontunkat megtárgyaltuk. A második napirendi pontunk a tizen, régi 16-os, a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása Diaz de Mera tollából. Szeptember 30-án volt már egy vitánk ezzel kapcsolatban, és azóta elkészült egy jelentéstervezet, amit minden tagnak eljuttattunk. Holnap délben van a módosítók benyújtási határideje. Hát ez elég szűkös kis határidőnek tűnik, de ezt már mindenkinek elmondtuk az előző ülésen, úgyhogy mindenki nagyon jól tudta, hogy meddig kell elkészíteni a módosítókat. Az alapelvünk az, hogy együttműködünk, hogy rugalmasak vagyunk, és hogy megpróbáljuk gyorsan elvégezni a munkánkat, úgyhogy még egyszer mondom, a módosítók határideje holnap dél. Diaz de Merának fogom most megadni a szót, utána a bizottságnak, utána a tanácsnak, és utána jön a vita. Presidenta. Bueno, en realidad estamos... Köszönöm. Elnök asszony, egy olyan javaslatról van itt szó, amely a 377 per 2004-es rendelet módosítását irányozza elő, és az eredeti javaslat módosítása azzal foglalkozik, hogy hogyan alakul az összekötő tisztek hálózata a jövőben. Együttdöntési eljárás keretében kell eredményre jutnunk, és most szeretném a legfontosabb pontokat összefoglalni. Mit már mondtam, a 2004 per 377-es rendeletre vonatkozik ez a vizsgálat, és arról van szó, hogy tagállami képviselők legyenek összekötő tisztek, akiket külföldre delegálnak, hogy ott egy megfelelő hatóságnak dolgozzanak, igyekeznek kapcsolatokat kialakítani és ápolni a vendéglátó ország hatóságaival. A cél az, hogy a megelőzést erősítsük, illetőleg az illegális bevándorlással szemben tudjunk fellépni erőteljesebben és ide tartozik az is, hogy a bevándorlók, illegális bevándorlók hazaszállítását is szabályozni kell. 2004-ben hozták létre az Európai Ügynökséget, amely az operatív együttműködés szabályozza, a, vagy veszi kézbe a Frontex nevű ügynökségről van szó. Ez a határrendészeti ügynökség, egy operatív együttműködés az a terület, ahol működik ez az ügynökség. Ezen túlmenően pedig támogatni kívánják itt a tagállamok tevékenységét a Frontexen keresztül. Ezzel egyidejűleg a tagállamok segítséget élveznek a technikai területen is, és minden esetben a Frontex a külső határokra koncentrál. Valamint segítséget kapnak még a tagállamok abban, hogy a hazaszállítást jobban szervezzék meg, és akár együttes visszaszállításra is sor kerüljön illegális bevándorlók esetében. Tehát arról van szó, hogy az illegális bevándorlók hazatérésének jobb megszervezése is a Frontex feladatai közé tartozik. Ami a javaslatot illeti, azt tudom erről mondani, hogy pillanatják 27 tagállam van az Európai Unióban, és 27 összekötő tiszt viselő. De emellett 133 másik országban is vannak összekötők, a front Texnek egyik nagyon fontos feladata ezen a területen mutatkozik meg, és segíteni tudjuk a Frontex tevékenységét, ha jobban támaszkodunk az összekötő tisztviselők tapasztalataira, illetőleg ha látjuk azt, hogy a Frontex igazából nincs képviselve az Európai Unión kívül, vagyis 133 összekötő tisztviselő áll még rendelkezésre. A 377 per 2004-es rendelet módosítása mindenek előtt azt irányozza elő, hogy jobban figyelembe vegyük az összekötő tisztviselők munkáját. Eredetileg a rendelet ezt nem tartalmazta ilyen értelemben is, ezért született meg a módosítási javaslat. Vagyis arról van szó, hogy az összekötött tisztviselők információhoz hozzáférést biztosítunk az Iconet hálózaton keresztül, és így az egyes tagállamok jobban koordinált információkhoz juthatnak. Az Iconet személyes adatokat nem dolgozhat fel Azok az információk, amelyeket az összekötő tisztviselők továbbítanak, azok a migrációs áramlatokra vonatkoznak. Olyan személyekről tehát, akik egyik országból a másik országba mennek, és megfelelő fellépési lehetőségeket keresünk a bűnözői csoportok ellen, hogy fokozottabban tudjunk fellépni az emberkereskedelem ellen, az úti okmányok hamisítása ellen. Vagyis ezek azok a területek, ahol úgy gondoljuk, hogy jobb alapokat kell biztosítani, és az idevágó információkról beszéltem az imént. Mondtam az már, hogy személyes adatok nem tartoznak ebbe a körbe. Ami a külső határokat illeti, szeretnénk létrehozni az összekötő tisztés előkezen hálózatát, hogy könnyebbítsük az információáramlást. És arról is szó van, hogy fél éves jelentések készülnek, amiket majd továbbítanak. A, a közösség alapító szerződésének 63. cikkének a harmadik bekezdése az, ami a jogalapokat biztosítja ehhez a módosításhoz. Talán a migrációt, immigrációt lehetne mondani. Ez egy módosító indítvány. És úgy gondoljuk, hogy nagyobb rugalmasságot kell teremteni ezen a területen. Méghozzá úgy mondom, hogy ezt jobban összhangba kell hozni az Európai Unió általános politikájával. És elnök asszony, szeretném még kiegészíteni azzal, hogy nem feltétlenül számítok arra, hogy máról holnapra még túl sok módosító javaslat szülessen, de mindenképpen tudni kell, hogy szeptember 29-én már beszéltünk erről, vagyis nem, ilyen rövid ez a határidő, és az említett határidő ugye 27 7 nap lenne, vagyis a szakbizottsági vita november 16-án, illetőleg december 1-én vagy 2-án lehetne, és december 14-én akár a plénum elé kerülhetne ez. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném a svéd elnökség képviselőit megkérni, Persson asszony személyében, de Persson asszony nincs itt de hogyha valaki más itt van az elnökség részéről, bár nem tudom a nevét, de megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, Anna Körbert vagyok, és a svéd állandó képviseleten dolgozom, és én fogom képviselni ma a svéd elnökséget. Köszönjük szépen a prezentációt, köszönjük szépen az előadó eddigi munkáját. Mi az elnökség részéről nagyon örülünk a Demera jelentésnek, ugyanis ez nagyon abba az irányba halad, amerre a tanácsi tárgyalások elindultak. Szeptemberben már foglalkoztunk ezzel a témával, már akkor elindítottuk a vitákat. Ezek a viták egyébként eléggé zökkenőmentesen zajlottak nálunk a tanácsban. Arra a következtetésre jutottunk, hogy nagyon kevés módosításra van szükség, hogy a tagállamok közötti konszenzust el tudjuk érni. Úgy vélem, hogy nagyon jól halad a munka, mert Demera úr módosítója mi módosítóink irányába mutatnak, úgyhogy köszönöm. Köszönöm szépen az elnökségnek ezt az igen rövid hozzászólást. A listámon Göbel úr szerepel az Európai Bizottság részéről. Parancsoljon! Elnök asszony, köszönöm a szót. Igen, a bizottság képviselője vagyok, a nevem Göbel úr. Hát először is szeretnék gratulálni a szakbizottság tagjának, az előadónak, és én is rövid leszek, mert nekünk nagyon tetszik ez a jelentés, és reméljük, hogy a lehető leggyorsabban el is tudjuk majd fogadni ezt. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony több ugyanilyen hozzászólást szeretnék. Timothy Körkop kért szót, tehát ő lesz az első hozzászóló, tessék. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egy kicsit monoton lesz ez a mai vita, mert én is azt tudom elmondani, hogy szeretnék gratulálni barátomnak ehhez a jelentéshez. De azért én szeretnék felvetni néhány fontos témát. Ugyanis úgy vélem, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy az információ cserét és az összekötő tisztviselők munkáját elősegítsük. Ez különösen fontos a határos országok szempontjából, tehát a külső határokat védő országok, vagy ellenőrző országok számára. Mindenképpen meg kell állapítanunk azokat a minimális kritériumokat, amelyek mentén dolgozunk. És vannak még aggájaim, hiszen tudom, hogy vannak tervek, amik működnek, hogy itt van a Frontex, de egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy meglesznek a megfelelő források, és hogy azokat a forrásokat megfelelőképpen használjuk fel. Talán egy kicsit többet kellene tennünk a jó összeköttetés és információcsere érdekében. Maguk az összekötő tisztviselők már működnek, dolgoznak itt az Európai Unión belül, de nem szabad elfelejtenünk, hogy olyan kezdeményezéseket kell elindítanunk, amelyek az illegális bevándorlás, a visszatérítés témájával kapcsolatosak, illetve az embercsempészet megfékezésére szolgálnak. És van még valami, amiben nem vagyok meggyőződve. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy nem, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljunk azokra a kormányokra, azokra a külső harmadik országi kormányokra, amelyek végül is felelősek azért, hogy nekünk itt bevándorlási problémáink vannak, és bevándorlási összekötő tisztviselőket kell alkalmaznunk. Ebben a tekintetben sürgős intézkedéseket kellene tenni. Kölköp úrnak köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, mondja Ilcsev úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Diaz de Mera úrnak, mert nagyon jól dolgozott. Ez a migration vagy immigration, tehát migráció vagy immigráció probléma, hogy meg kell -e változtatni ezt a szót, hát az Európai Unió egészének szempontjából nagyon jelentős változtatás lenne ez. ugyanis arról van szó, hogy meg kell néznünk, hogy milyen változtatások történhetnek majd a jövőben, és hogy ezeknek hogyan tudunk megfelelni. A migráció vagy immigráció, bevándorlás folyamata az én szerény véleményem szerint, mert nem vagyok feltétlenül szakértője ennek a témának, tehát ez a folyamat továbbra is dinamikusan fejlődik majd, ez megosztja majd a politikusokat, és nagyon összetett és bonyolult kérdés marad. Vannak olyan aspektusok a bevándorlással kapcsolatban, amik mérhetőek, de vannak olyanok, amik nem számszerűsíthetőek, éppen ezért nehéz ezeket ö, kezelni. Úgy vélem, hogy módosításra valóban szükség van, és a módosításokra is szükség van. Ezek a módosítók sok új és friss ötletet visznek bele a szövegbe. Szó esik például egy olyan kísérleti projektről, ami a Frontex esetleges Európán kívüli felhasználásáról szól. Nem tudom, hogy itt mi lesz a jogalap, úgy gondolom, hogy ennek a módosítónak más lesz majd a jogalapja, hiszen hogyha Frontex egységet szeretnénk létrehozni az unión kívül, akkor ahhoz más jogalap kell, mint az unión belüli munkához. Mondjuk, ha megnézzük Montenegrót, esetleg Szerbiát vagy Horvátországot, akkor óriási előnye lehetne egy ilyen külső Frontex irodának, hiszen akkor az irodák a helyszínen lennének, ott, ahol történnek a dolgok. És ez nagyon jó tapasztalatot adhatna a Frontexes munkatársaknak, illetve a bevándorlási összekötő tisztviselőknek. Diaz de Mera azt mondja, hogy a féléves jelentésnek sokkal rugalmasabbnak kell lennie. Én inkább egy kérdést tennék fel, esetleg nem kellene negyedéves jelentéseket készíteni féléves helyett? Hogy, hiszen, hogyha sűrűbben készítjük el ezeket a jelentéseket, akkor nyilván ezek sokkal rugalmasabbak lesznek, és hogyha a periodicitást nem változtatjuk, akkor nem leszünk feltétlenül rugalmasabbak. Köszönöm szépen! Guillaume asszony következik. Köszönöm. Hát én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik üdvözölték Diaz de Mera úr szövegét. Tulajdonképpen mindannyian tudjuk, hogy szeptemberben már foglalkoztunk ezzel a jelentéssel, akkor úgy tűnt, hogy ez eléggé egyszerű lesz, de hát mégiscsak maradtak itt olyan érzékeny kérdések, amikről vitáznunk kell. Három cikkel kapcsolatban voltak módosító indítványok. Egyébként én a frakciómban árnyék jelentéstevő voltam, és nekünk is voltak módosítási javaslataink. Nem sok, nem sok, nyugodjanak meg. A rendelet egy másik részéről voltak módosítóink. Most azt a négy fontos elemet szeretném megnevezni, ahol eh, holnapra javaslatokkal fogunk előállni. Először is a terminológiánál úgy látom, hogy ez nagyon fontos. Volt a eh, Spanyolországban egy fontos bírósági ügy a fordításokkal kapcsolatban, ezért eh, az illegális bevándorlás szó nem biztos, hogy megfelel. Franciául az illegál helyett irreguliárt kellene írni. A második dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy mi a mandátuma a bevándorlási összekötő tiszteknek, hogy az ő mandátumuk kiterjede a legális bevándorlásra is. Nagyon fontosak a megfelelő információs kampányok, hogy azok, akik bevándorlásra készülnek, tudják, hogy vannak ennek legális módjai is. A harmadik pont, arra vonatkozik, hogy a jelenlegi rendeletnek mindenképpen az alapjogokat és a demokráciát kell követniük, valamint a menedékkérőkre vonatkozó nemzetközi szabályokat, az illegális migráció elleni nemzetközi szabályokat, illetve az embercsempészet elleni nemzetközi szabályokat. A negyedik dolog pedig az, hogy a különböző szervekkel és hatóságokkal kapcsolatban pontosítást szeretnék kérni. Tehát, hogy kik és hogyan vesznek részt, milyen szervek, egységek hogyan vesznek részt a bevándorlási összekötő tisztviselők munkájában. A tagállam, amely a tanács elnökségét betölti, az a tagállam, amely felelős a bevándorlási összekötő tisztviselők koordinációjával kapcsolatban, vagy esetleg valami más módon kellene ezeket az összekötő tisztviselőket hálózatban tartani. Ami pedig a visszatérítéseket, a csártereket, a visszatérő, visszatérítő repülőgép járatokat illeti, hát itt is meg kellene határoznunk a bevándorlási összekötő tisztviselők és a Frontex tisztviselők pontos szerepkörét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Guillaume asszony. Úgy látom, hogy más nem kér szót, de igen, Tavares úr, parancsoljam. Köszönöm szépen. Csak néhány pontot szeretnék röviden felvetni. Az egyik talán nem olyan fontos, a másik pedig egy általános megjegyzés. Először is az ideológiai vitát nem szeretném újra megnyitni arról, hogy irregular vagy illegal az, az illegális migráció helyes terminológiája. Nyilván az előadó szeretné, hogyha a szövege konzisztensen lenne megfogalmazva, és hogyha eddig illegális migrációról beszéltünk, akkor most is azt kell használnunk, illetve hogyha a migráció helyett immigrációt szerepeltetünk egy helyen a szövegben, akkor mindenhol úgy kell tennünk. Azt is meg kell néznünk, hogy a különböző tagállamokban milyen jogi kérdéseket kell figyelembe venni, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol már nem is használják az illegális szót, a bevándorlással kapcsolatban. De, mint elmondtam, ezt az ideológiai vitát nem kívánom újra megnyitni. az irreguláris szó sokkal szélesebb körű és sokkal többet lefed, mint az illegális szó. Úgyhogy ezt a vitát mindenképpen tisztáznunk kell. Egyébként jó lenne, hogyha az összekötő tisztviselők nem csak a frontex tudnának együttműködni, hanem más európai szervekkel, intézményekkel is. Egyébként, amit most elmondok, nagyjából tükrözi azt, ami már elhangzott régebben, többek között azt, hogy egy európai menekültügyi ügynökséget kellene létrehozni, és ezzel is együtt kellene működni. Szerintem az olyan szerveket kellene összefogni, amelyek valamilyen módon migrációval kapcsolatosak, vagy migrációval foglalkoznak. Nagyon sok probléma megoldás elindult nemzeti szinten, ezeket valahogy össze kellene hozni európai szinten. Mondjuk a belügyminisztériumokat jobban össze lehetne kapcsolni, hiszen azt látom, hogy nincs megfelelő együttműködés ezen szervek között. Bizonyos országokban vannak migrációs minisztériumok is, ezekben az esetekben természetesen ezeket a minisztereket kellene valahogy összekapcsolni a bevándorlási összekötő tisztviselők munkájával és a Frontex-el. Sok esetben a különböző szervek és személyek nem is tudják, hogy milyen más szervekkel és ügynökségekkel tudnának együttműködni, nem is tudják, hogy itt az Európai Unión belül ki mindenki foglalkozik migrációs kérdésekkel, és hát itt nagyon sok potenciált veszítünk el, egyébként pedig köszönöm a jelentést a jelentéstevőnek. Tavares úr, köszönöm szépen. Most az előadója szó, hogy zárja le a vitát. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm és én is szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, köszönöm a támogató szavakat. Köszönöm szépen a tanács képviselőjének is a kedves szavakat, amiket hozzám intézett. Szeptember 23-án volt egy ülés, és akkor mind a 27 tagállam az alapötletet támogatta, és nagyon rövid idő alatt, fél óra alatt konszenzusra jutottunk, úgyhogy ezt köszönjük szépen a tanácsnak. És uh, Wolf úrral is egyetértek, köszönöm szépen, amiket elmondott. Körkop úr itt az imént nagyon pontos megjegyzéseket tett, ő tényleg ért ezekhez a kérdésekhez, mint mindig, nagyon jól szólt hozzá, hiszen ő belügyminiszter, belügyminiszter volt az Egyesült Királyságban. Ami pedig a források megfelelő felhasználását illeti, Timothy, hát van azért itt még remény, hiszen 2007-ben a Frontex 5 millió euróval dolgozott, de 2010-ben az igen szolidáris módosítóknak köszönhetően a PPN-ek és a szocialistáknak és a többi frakciónak köszönhetően 83 millióval dolgozik majd a Frontex. Tulajdonképpen most inkább azon kell izgulnunk, hogy a Frontex képes lesz-e menedzselni ezt a hatalmas forrást, amit a rendelkezésére bocsátunk és akkor válaszolnék a többi hozzászólnak is. Guillaume asszony. Guillaume asszony azt mondta, hogy négy fontos alapötlet mentén módosítókat fog benyújtani. Köszönöm ezeket a módosítókat. Ami a terminológiát illeti, és akkor ezzel Tavares úrnak is válaszolok. Azzal egyetértek, hogy megfelelő terminológiát kell használnunk, hiszen én magam mindig is védtem a megfelelő terminológia használatát, hogy most azt mondjuk, hogy irreguláris vagy illegális a migráció. Én nem szeretném ideológiai módon megközelíteni ezt a kérdést, azt szeretném, hogyha mindenki számára egyértelmű lenne a megfogalmazás. Vannak olyan tagállamok, ahol az irreguláris migráció nem büntetőjogi, hanem közigazgatási szintre tartozik. És az a szöveg, amivel mi dolgozunk, illetve azok a szövegek, amelyek a Frontex-el kapcsolatosak, illegális migrációról beszélnek. De hogyha többen azt javasolják, hogy az irreguláris szóval helyettesítsük az illegális bevándorlást, akkor azt én teljes mértékben el tudom fogadni mindenféle tétovázás nélkül. Ami az összekötő tisztviselők mandátumát illeti, vannak itt igen megalapozott és jogos kérdések. Meg kell néznünk, hogy egészen pontosan milyen szerepet töltenek be a 377 per 2004-es rendeletben a meghatározás szerint a bevándorlási összekötő tisztviselők. Ugye itt az illegális vagy irreguláris, majd eldöntjük, migráció megelőzésében és kezelésében dolgoznak, illetve az illegálisokat vagy irregulárisokat, majd eldöntjük, vissza kell fordítani. Ez tehát a bevándorlási összekötő tisztviselők mandátuma az illegális bevándorlók hazatérítése, illetve az illegális bevándorlás megelőzése és az ellene folytatott küzdelem. Ez szerepel a 377-esben. De akkor is, hogyha van valamilyen jogalkotási dokumentumunk, akkor is ez nem egy statikus, változtathatatlan dokumentum, ezen lehet változtatni, és ez többek között a parlament feladata. Tehát Tabares úrnak és Guillaume asszonynak még szeretnék válaszolni a menekültügyel kapcsolatos kérdésére is. Ideológiai szinten igen elkötelezettek vagyunk, mind az előadó, mind pedig a néppárt. Mi is nagyon sajnáljuk, hogy tulajdonképpen indokolatlan késlekedéssel kell itt szembenéznünk. 2010-re nagyon fontos, hogy legyen közös menekültügyi politikánk. Létrehoztunk egy menekültügyi segítő irodát, illetve létrehoztunk egy alapot is a menekültek számára. Ezek az iménti rendszerek ugyan kaptak bírálatot, de reméljük, hogy a bevándorlási összekötő tisztviselői rendszer megfelelőképpen fog működni. Azt már elmondtam, hogy mi az összekötő tisztviselők mandátuma, most nem szeretnék senkit azzal fárasztani, hogy ezt még egyszer megismétlem. Ami az emberi jogokat illeti, ez teljesen egyértelmű része a szövegnek, és december 1-től, hogyha a Lisszaboni szerződés hatályba lép, akkor az alapjogi karta is ennek részeként mindenki számára kötelező lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy így az alapjogokkal nem lesz semmilyen probléma. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában, és mindenkit szeretnék megnyugtatni afelől, hogy amint megkapom a módosítókat, ezeket el fogom olvasni, és megpróbálom ezeket figyelembe venni, hogy konszenzusos legyen a jelentésünk. Köszönöm. Ami az ütemtervet illeti, azt mondták nekem, hogy a Libe Bizottságban december 1 vagy másodikán legyen a szavazás, és a plenárison pedig december közepén, ahogyan is említette. De ránézek a naptárra, akkor azt mondom, hogy még egy néhány napot engedélyezhetnénk a módosítók benyújtására, mert ugye három héttel a határidő előtt. Tehát lehet, elfogadná azt, hogy mondjuk a jövő csütörtök legyen, ami november 10-e? nekem a KED is jó lesz, és hogyha technikailag lehetséges, akkor a következő KED lehet mindazt az időt figyelembe venni, ami kell ahhoz, hogy benyújtsuk a tehát akkor a határidőt november 10-ére délre tesszük. Kedves kollégák, kollégák, 15 perc múlva lesz a szavazás a napi rendszerint, úgyhogy azt javaslom, hogy akkor addig függvesszük fel az ülést, ez lehetővé teszi, hogy visszamenjenek az irodájukba, ha ez szükséges, és lehozzák a szavazókártyájukat. De látom, hogy Mászi Pédálgó úr szeretne még valamit mondani. Tisztelt elnök az, hogy miután van időnk, csak azt szeretném jelezni, hogy a bizottság tagjai, akik tagok voltak a CIA repülők ügyében is, azok nagyon pozitívan látják azt az ítéletet, amit Olaszország hozott meg. Két ülésünk volt ezzel az ügyel kapcsolatban, mert néhány szemét Olaszországban elítéltek, és a kompetencia, illetékességi és egyéb jogi kérdések eredményeként szerintem gratulálhatnánk annak a bizottságnak, amelyik a CIA repülőügyekkel foglalkozott, Claudio Fava foglalkozott ezzel korábban. Elnök, azt mondja, nagyon jó hír ez, de egy másik. Akkor most felfüggesztem az ülést, és eh, akkor 10 óra 30-kor folytatjuk szavazókártyákkal együtt. No,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

Colleagues, can I ask you all to sit down so we can start the vote? Foglaljanak helyet, megkezdhetjük a szavazást. Can, can... Colleagues, can we please sit down? Kedves kollégák, leülünk, megkezdődik a szavazás. Folytassák odakint a beszélgetéseket, vagy fejezzék be itt, kérem. Hát úgy látom, nagyon, nagyon fegyelmezettek, ez nekem tetszik hope most of us have our voting cards. Mine, mine doesn't seem to work. Anyway. Úgy tűnik, hogy az enyém működik, igen. Mindenki felkészült. Jó, egy kártya hiányzik, szavazókártya hiányzik, de már elindult. Egyetlen jelentés van, amiről szavazunk. Hát egyet levettünk a napi rendről. Alexander Alvaro jelentéséről van szó, amit most szavazunk. az úr, parodja. Köszönöm szépen. Van egy kérdésem. Nem vagyok elégedett ezzel a kábellel, legalábbis úgy látom, hogy nincs bedugva, éppen ezért én nem fog tudni szavazni, ha ez így marad. Igen, meg tudom érteni, <laughs> hogy ilyen problémája van. De hát a műszaki vénám elég gyenge. Talán átülhet máshova. Oh. Well, you know, I, when I, little anecdote, I walked into the meeting room this morning and I was met... Bejöttem a terembe reggel, és talán és mondták, Miss Innetfeld, jó reggelt, mi vagyunk az amerikai biztonsági szolgálat, és, és hát nem tudom, mit csináltak a kábelekkel. Egy további napi pont, Bozitil úr. Csak nagyon röviden. Úgy tűnik, hogy a napi rendváltozás miatt, a tegnapi miatt számos tag összezavarodott, és, és gondolják, hogy csak most kezdődik az ülés, és nem tudták, és aztán világosabbá kell tenni legközelebb meghirdetés útján, hogy az embereket felkészítsük arra, hogy a teljes ülésen részt vegyenek, mert a legtöbben nem tudtak bejönni ma reggel. Ezzel teljes mértékben egyetértek, és tudomásul veszem, a titkárságot tekintek, és át fogom ezt adni az elnökünknek. Ugye, akik tegnap jelen voltak, azok tudták, de nem mindenki volt jelen. És akik nem jöttek el tegnap, azoknak a figyelmét fel kell hívni a napi rendváltozásra. Megkezdhetjük a szavazást, akkor a türelmüket kérem, mert hogy Első alkalommal vezetek szavazást, de mindent elkövetek. Alexander Alvaro, francia köztársaság kezdeményezése alapján az informatika vámügyi, az informatika vámügyi alkalmazására vonatkozó dokumentum. Initiative altogether. If this is adopted, all other amendments fall. Those who are tehát akik mellette vannak ennek a módosítónak, kérem akkor ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor most a további módosítákról beszélünk. Hetes mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 91-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 92-es módosító, mellette, ellenőrizzük, akkor 91-eset ellenőrizzük, ez a 4-es cikkhez van. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 26 mellette, 14 ellene, tartózkodás nem volt, elfogadtuk. Nem működik, jó feljegyezők, hogy mellette szavazott. Akkor 27 mellette. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as. Most szólnak az elnök asszonynak, hogy a 93-as jön, úgy 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva akkor 94-es módosító következik, ami egy szóbeli módosítás. Akkor a szóbeli módosítással együtt bocsájtom szavazásra mellette, Úgy tűnik, hogy kis zavar van, nem tudják, hogy mi van? Jó, akkor mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99-es mellette ellene tartózkodás. Ezt szeretném ellenőrizni, mert nem egészen világos. Tehát akkor a 99-esről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28 mellette, 15 ellene, tartózkodás nem volt, elfogadtuk. 19-est visszavonták, 20-as részenkénti szavazást kértek, első részről szavazunk, a Europol és Eurojust nélkül mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, Europol e, Eurojust-tal mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk ezt is. Százas mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőrizzük. Akkor százasról elektronikusan megnyitom a szavazást. Nem akar megnyílni. Most megnyitom a szavazást a százasról. Lehet, hogy azt hiszik, hogy tudom, mit csinálok, de ez csak illúzió. Mindenki szavazott? Akkor lezárjuk a szavazást. 25-en mellette, 15-en ellene elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ezt elfogadtuk, tehát a 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 103-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 34-es szóbeli módosítással, a szóbeli módosítással együtt mellette, ellene tartózkodás inkább ellenőrizzük. Tehát akkor a 34-eset a szóbeli kiegészítéssel együtt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 van mellette, 18-an ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. 106-os okafogyott, 35-ös, ugyancsak szóbeli kiegészítéssel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, hogy biztosak legyünk. Tehát 35-ös szóbeli kiegészítéssel megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24 mellette, 19 ellene, elfogadtuk valóban. 107-es okafogyott, 36-os és a 108-as azonos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es, tehát 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 42-es mellette ellene tartózkodás. Szeretném ellenőrizni, tehát akkor a 42-esről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27-en mellette, 16-an ellene, elfogadtuk 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 47-es, mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük, tehát 47-esről elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Valóban elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 113-as kiesik 50-es 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 117-es szóbeli módosítással, a szóbeli módosítással együtt ö, tesz mellette ellene tartózkodás elutasítva 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Esetleg szavazhatnánk 54-estől a 63-asig blokkban? 62-esig, akkor blokkban 54-estől 62-esig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás ellenőrzöm. 63-as elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 24 ö, mellette, 19 ellene, 118-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 67-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Tehát 67-esről elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatvannégyes következik. Tehát 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akarják, hogy ellenőrizzük? Jó, akkor a 64-eset ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. 64-es. Lezárom a szavazást. szoros, 23 mellette, 21 ellene, 68-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 70-es szóbeli kiegészítéssel mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, blokkban 71-től 84-esig, tehát 71-től 84-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy kis zűrzavar van, de azt hiszem, hogy ezt mégiscsak megszavaztuk. Akkor most a preambulumok következnek. Hármas egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes, hármasat visszavonták, négyes mellette Tehát négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös a ö, részenkénti szavazást kértek. Önök előtt van a szöveg, tehát nem olvasom fel. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. miután az ötöst elfogadtuk, így csak a második mondatáról szavazunk a 88-asnak. Kicsit bonyolult, és ez is részenként. Hát akkor nem utasítottuk el a 88-as, tehát akkor most egy szavazás lesz a második mondatáról a 88-asnak mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel, 36-an mellette, ketten ellene és heten tartózkodtak. Gratulálok a jelentés készítőjének. Nagyon jó. Tehát jól ö, sikerült ez a szavazásom. Első. Kedves kollégák, szeretném megkérni önöket, hogy csöndben vonuljanak ki a teremből. Akik beszélgetni szeretnének, azok vonuljanak ki, kérem szépen. Nagyon szigorú leszek, mert folytatjuk a napi rendünket. És mielőtt a következő pontra rátérnénk, a 11-es pontra, Szeretném önöket tájékoztatni, hogy itt van az olasz televízió, és képeket vesznek fel, tehát mindenki viselkedjen. Ó, Európai Parlamenttől, akkor még jobb. Tehát folytatjuk a 11-es ponttal, ami a büntetőeljárások átadása ezzel kapcsolatban. A kolléganőnk Benova asszony a jelentés készítője. Itt közben mondanak nekem ezt-azt, tehát a Tárgyalások folynak erről a kérdésről, és a tanácsban már közel vagyunk a megállapodáshoz, de kérem a kollégákat, hogy akik kimennek, azok legyenek szívesek és csöndben menjenek ki. Ez egy harmadik pilléres javaslat, amit nagyon ö, befolyásolni fog a Lisszaboni szerződés hatályba lépése. Úgy tűnik, hogy eh, valószínűtlen, hogy eh, a hónap vége előtt hivatalos szöveget lehetne publikálni, így az egész eh, jogalkotási eljárás újraindul az együttdöntés keretében, és ma délután fogunk majd erről beszélni a koordinátorokról. Úgyhogy akkor kérem Mónika Benova asszonyt, hogy szóljon hozzá, és utána pedig majd a tanácsot és a bizottságot fogjuk meghallgatni. Náviažem na to, čo ste povedali vy nakoniec. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ott fogom folytatni, ahol ön az imént befejezte. Úgy gondolom, hogy ezt a szöveget már nagyjából mindenki ismeri, úgy vélem, hogy nagyon hatékony eszközről van szó a büntető eljárások átadásának területén, hiszen az alapvető jog, az igazságossághoz való jog mindenképpen meg kell, hogy valósuljon. Elkészítettem ennek a jelentés tervezetnek a bemutatását, és sajnos ez a szöveg mindenkihez csak angol nyelven jutott el. Ennek az az oka, hogy rendkívül szorított minket az idő, és a jogalkotási eljárást megpróbáltuk felgyorsítani, ezért nem készültek el a fordítások. Ami a tanács véleményét illeti, Kopen ülés most kedden volt, és egyébként Belgium, Olaszország és Portugália nem értett egyet azzal a szöveggel, amit a tanácsi munkacsoport megvizsgált a Kopen munkacsoportban, tehát a büntetőjogi együttműködési munkacsoportban, ezért még nincsen végleges vélemény a tanács részéről, és közben december 1-én valószínűleg hatályba lép a Lisszaboni szerződés, úgyhogy ez a helyzet egyelőre itt még nem tisztázott. Mindezt figyelembe véve összességében azt tudom elmondani, hogy ez a büntető eljárásokkal kapcsolatos szöveg eléggé nehéz helyzetben van. Én azért reménykedem, de hát nagyon sok akadály van előttünk. A jelentés tervezet megvitatásával kapcsolatban azt tudom javasolni, hogy esetleg fogadjunk el egy állásfoglalást ebben a témakörben és hogyha megvan az állásfoglalás, akkor tovább tudnánk lépni. A tanácsot kérdezem, hogy november 30-án valószínűleg el tudják-e fogadni a most javasolt szöveget. Ugyanis, hogyha nem, akkor az egész jelentés tervezetet egy ideig vakvágányra állítják, az okokat az imént már elmondtam. Nagyon örülnék annak, hogyha bármilyen új kezdeményezés lenne, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a helyzetet akkor, amikor a Lisszaboni szerződés majd hatályba lép. Rengeteg munkát elvégeztünk mi is, illetve a tanács is, ezt köszönöm szépen, és nagyra értékelném, hogyha tanácstól egyértelmű állásfoglalást kapnánk itt és most. Benyova asszonynak köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy nagyon izgalmas vita lesz, mert épp azt az információt kaptam, hogy a tanács képviselője nem jött el. A tanács viszont megérkezett, úgyhogy akkor azt tehetjük, hogy először megadom a képviselőknek a szót, és akkor azt mondjuk, hogy ez lesz itt a korrekt sorrend, és hogyha közben felállnak a tanács és a bizottság sorai, akkor majd őket is meghallgatjuk. Weber asszony lesz az első egyébként. Köszönöm szépen. Benyova asszony állásfoglalását teljes mértékben támogatom. Úgy vélem, hogy tudnunk kell, hogy mégis mit akar tenni a tanács. Ugyanakkor legyünk őszinték. A parlament véleményét december 17-én szeretnénk elfogadni, úgyhogy ez már mindenképp a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után lesz. Úgyhogy legalább most ebben az ügyben legyünk nyugodtak, viselkedjünk, cselekedjünk megfelelőképpen. Nem tudom, hogy itt most valójában tagállami kezdeményezéseket kell -e várnunk, szerintem nem, szerintem bizottsági kezdeményezést kell várnunk. Egy olyan kezdeményezést, ami az egész eljárást lefedi a negbiszidemet, a kompetenciák ütközését, a büntetőeljárások átadását, tehát egy olyan kezdeményezésre van szükség, ami minden egyes problematikus területet lefed. Mindannyian szeretnénk az igazságosság és a jog érvényesülésének térségében élni, ezek szép szavak, csak hát a gyakorlatban ezek éppenséggel nem működnek. jók ezek a kezdeményezések, és fontosak. Ez a kezdeményezés 16 tagországtól érkezett, ami végül is nagy többség itt az EU-n belül, és a parlamentnek is meg kell adni a megfelelő üzeneteket ezen tagországok irányába. Egyébként nem vagyok róla meggyőződve, hogy jelenleg megfelelőképpen járunk el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát a tanács tábla mögött még mindig nem ül senki, úgyhogy akkor egyelőre a bizottságnak adok szót. Nem tudom, hogy ki a bizottság képviselője. Éva Zamárián, parancsoljon. Jó reggelt kívánok, elnök asszony! Elnézést kérek, hogy későn érkeztem, így sajnos Benyova asszony teljes bevezetőjét sem hallgathattam végig de ha jól gondolom, akkor arról volt szó, hogy nem kellene elhamarkodni a dolgokat, és még némi időt kell adnunk magunknak, ha jól értettem az előadó hozzáállását. Az elnökség azt hiszem, hogy nagyon elkötelezett annak érdekében, hogy befejezzük még az elnökség vége előtt ezt a témát, de hát az elnökség nevében én nem nyilatkozhatok. Nem tudom, hogy el tudjuk-e fogadni ezt a szöveget még az elnökség vége előtt, de hát mindenképpen teljesen új helyzet elé állít majd minket a Lisszaboni szerződés. A bizottságnak az a célkitűzése, hogy meglegyen az új kezdeményezés. De hát az új kezdeményezéshez azért idő kell Reméljük, hogy a tanács elfogadja az év vége előtt ezt a szöveget, és akkor mi is elkezdhetünk gondolkodni. Hiszen attól még, hogy a tanács elfogadja ezt a szöveget, abban a pillanatban a biztosunk nem fog előállni egy javaslattal, és még azt sem tudjuk, hogy a javaslatot elfogadják-e vagy sem úgyhogy a bizottságnak is lesz majd némi időre szüksége ahhoz, hogy kidolgozza az új javaslatot. Ha jól értettem, a negviszidem a büntetőeljárások átadása valahogy egy javaslatba kell, hogy illeszkedjék, de ez természetesen a svéd elnökség döntési kompetenciájába tartozik. Hogyha elfogadják ezt a szöveget még idén, akkor a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy elkészítse a javaslatát. De hát nyilván hatásvizsgálatra is szükség lesz, jól meg kell vizsgálnunk, hogy mi a legjobb irány, amiben elindulhatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a tanács nincs itt, és lehet, hogy azért nincs itt a tanács képviselője, mert egy kicsit előre szaladtunk az időben. Hát úgy tűnik, hogy senki sem értesítette a tanács képviselőjét, hogy gyorsabban haladtunk, mint ahogy az a napi rendben szerepel és lehet, hogy ezért nincs itt a tanács képviselője. Egy kicsit most nehéz helyzetben vagyok, nem is tudom, hogy mit tehetnénk. Talán azt tehetjük, hogy felvesszük ezt a témát azon témák közé, amiket a koordinátorok fognak megvitatni délután, és hogyha jól értettem az előadót, amúgy se túlzottan valószínű, hogy a tanács megegyezésre jut nem tudom, hogy még ezt is meg tudják-e vitatni szem, szeptember december 13-án, mert különben körülbelül 24 órás ülést kellene kiírniuk, már annyi minden van napirenden. De hallgassuk meg Benyova asszonyt. Nekem az a javaslatom, hogy várjuk meg a délutáni koordinátori ülést és szeretném azt is elmondani, hogy a tanács véleményének ismerete nélkül semmit nem tudunk tenni. Mindenképpen fontos, hogy tudjuk, hogy a tanácsi döntés megszületik-e november 30 ig vagy sem. Enélkül semmilyen döntést nem tudunk ma meghozni. Rendben van. Valószínűleg megleptük a svéd elnökséget, és ők azt hiszik, hogy csak 11.30-kor tárgyaljuk ezt a témát, de hát már majdnem befejeztük az egész napi rendet, úgyhogy talán azt javasolnám, hogy megadom a szót Buzutil úrnak, aki szót kért, és utána egy kicsit félretesszük ezt a kérdést, megvárjuk a tanács véleményét a mai, mai ülés után, és aztán megbeszéljük a dolgokat a koordinátorokkal ma délután, Buzutil úr. Köszönöm szépen, pontosan ezt akartam elmondani, talán megtehetnénk azt, hogy a tanács képviselőit megkérjük, hogy adják oda a válaszukat a délután eljövő kollégáiknak, és akkor ők elmondhatják nekünk a tanács véleményét háromkor a koordinátorok ülésén amennyiben ez lehetséges a tanács részéről, akkor délután háromkor a koordinátoroknál meghallgatjuk a válaszokat. Köszönöm szépen, Weber asszony a szó. Köszönöm, de mi történik, hogyha a tanács azt mondja, hogy a hónap végéig mindent elvégzünk, mindent elfogadunk, minden döntést meghozunk? Legyünk már őszinték magunkkal. Ez még mindig azt jelenti, hogy akkor teljesen fölösleges a mi munkánk. Mert minden, ami benne van ebben a jelentésben, azt nem fogja figyelembe venni a tanács. A bizottság az imént azt mondta, hogyha a tanács meghozza a döntését, akkor utána léphet a bizottság. Csak hogy szerintem egy elhamarkodott rossz döntés és gyors döntés az még mindig rosszabb, mint egy koherens és esetleg több időt igénylő megoldás. Úgyhogy függetlenül attól, hogy mit mond a tanács ma délután a koordinátorok ülésén, azért mi még megegyezhetnénk abban, hogy hogyan fogunk eljárni. Elnök, úgy vélem, hogy ez a legtöbb függőbe lévő ügyünket ugyanígy érinti. Buzutil úr még egyszer. Igen, igen, ez pontosan olyan kérdés, amit a koordinátoroknak meg kell vitatniuk. Tehát amennyiben lehetséges, hogy most ezen a hónapon belül meghozza a döntést a tanács, akkor a politikai frakcióknak meg kell egyezniük, hogy ez így bölcs eljárása vagy sem. Mondjuk ezt a döntést meghozhatnánk ma délután. Elnök, rendben van, így fogunk tenni. Aki hozzá szeretne szólni, Benyova hogy konkrétan nyomja meg a mikrofon gombot. Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy amennyiben ez nem lehetséges, akkor elkészíthetünk egy állásfoglalást. Köszönöm, mondja az elnök, rendben van, a koordinátorok ülésén majd megegyezünk abban a stratégiában, amit minden függő ügyel kapcsolatban alkalmazni fogunk. Úgy látom, hogy befejeztük a munkát, ez hihetetlenül szinte méltatlanul gyorsan megtörtént. Még megadom a szót egy percben Álfánó asszonynak, és utána felfüggesztjük az ülés délutánig. Köszönöm szépen. Nem első alkalommal fordul elő, hogy kollégák azt mondják, hogy javasolják, hogy valamivel foglalkozzunk, de hát az Európai Bizottságnak van azért szerepe, és nekünk jelentéskészítőként is van feladatunknak, fel kell lépnünk, fel kell készülnünk, és egy teljes csomagot kell figyelembe vennünk. Igen, igen, ez teljesen egyértelmű. Hogyha mindenki megnyugodott, akkor Kracseta úr, hát nagyon fontos, hogy hozzászóljon, szeretném már felfüggeszteni az ülést. Túl gyakran halljuk itt a szakbizottságban, hogy halaszt elhalasztanak dolgokat a koordinátori ülésre például. Hogyha elkezdődik egy vita, akkor a koordinátori ülésre halasztják annak a eldöntését. Tehát a szakbizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy mondja el a véleményét. Mi a nyitottság, a bevonás, a demokrácia, az átláthatóság szélsőséges képviselői vagyunk, úgyhogy egyetértek, délután találkozunk